Ja, guten Tag, meine... Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottsági tagok. Megnyitom a mai ülést. 2013. június 17-én először is el kell fogadnunk a napirendet. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy holnap, a holnapi nap során lesz egy változás a napirendünkben. családi okokból kifolyólag Gálbrandi kolléga nem tud itt lenni. Ezért a 13-as napi rendi pontunkat elhalasztjuk. Cserében viszont előbbre vesszük az egyik másik napi rendi pontot, Tehát még egyszer mondom, a 13-as pontot délutánra halasztjuk, Gelbrandi kolléga napi rendi pontját, és a 19-es pontot, a 19-es tehát, amely a kohéziós politika energiahatékonyságba történő befektetésének költséghatékonyságáról szól, jelentéstevője Zigmentes Bácsit, és azt viszont a 13-as helyére vesszük, tehát felcseréljük a 13-as és 19-es napirendi pontokat. Ha mindenki egyetért, senkinek nincs ellenvetése, akkor így ilyen módosított formában elfogadjuk a napi rendet. Felhívnám a figyelmet a webstreamingre és a tolmácsolásra, valamint arra, hogy holnap szavazni fogunk, szükség lesz az elektronikus szavazókártyákra. Szeretném elmondani még azt is, hogy a közös ülésünk a Libével június 18-án 15 és 16 óra között a Jan teremben 6Q, a Jan épületben 6Q2-es teremben lesz megtartva. A PIF irányelvről lesz szó, amely a csalás elleni küzdelemről szól, olyan csalásokra vonatkozik, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. A Rátérünk a következő napi rendi pontra. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása április 22-23, május 27-28 és május 29-e. Van-e valakinek megjegyzése ezen jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan? Úgy látom nincs, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A négyes napi rendi pontunk a következő. A Delange jelentés. Meg is adom a jelentéstevőnek a szót, ha felkíván szólalni. Eszter de Lange, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az uniós higiéniai jogszabályok végrehajtása a 2004 óta csatlakozott országok vágóhídjain annak idején emlékeim szerint nagyon fontos volt, mind a politikai mind vitában, mind pedig a közvélemény szerint, hiszen az Európai Unióban 2004-2006 környékén fogadtunk el új jogszabályokat ezen a téren, és a csatlakozó tagállamoknak természetesen ugyanazokat a kritériumokat kellett teljesíteniük, mint a többi tagállamnak. A közösségi joganyagot épp akkor vették át frissen, és emlékszem arra, hogy annak idején fontos kérdés volt az, hogy hogyan tudjuk rávenni az új tagállamokat arra, hogy végrehajtsák a vonatkozó jogszabályokat, amikor ilyen hatalmas kihívással szembesülnek. Örülök annak, hogy a szembevőszék megvizsgálta ezt a fontos területet. Becslések szerint 117 millió eurót fordítottak az országok eh, erre a konkrét célkitűzésre, Összességében 241 vágóhíd kapott támogatást, amelyet a szapár kettes pillérén belül ítélt oda az Európai Unió. A szembevőszék vizsgálatának célkitűzése az volt, hogy megválaszolja ezt a kérdést, hogy meghozták-e a, a szükséges intézkedéseket a, annak érdekében, hogy a vágóhídakkal betartassák az EU-s higiéniai standardokat. Abban reménykedtem, hogy információt kapok arról, hogy hány vágóhíd és vett részt a folyamat első szakaszában, és hány százalékuk teljesítette végül az EU-s standardokat. És érdekelt volna továbbá, hogy a szepár pénzek kifizetését követően hány vágóhíd érte el százalékos arányban a szükséges kritériumokat, standardokat. Ezekre azonban nem kaptam választ, éppen ezért most nagyon nehéz összehasonlítani az előző helyzetet és a mostanit, hiszen nem tudhatjuk, hogy a kritériumoknak pontosan e, a vágóhídak hány százaléka felel meg. Tudom, hogy nem a széket kell hibáztatni ezért, de ez a tény gyakran nagyon nehézen teszi e, érthetővé főként a Brüsszelen kívüliek számára, hogy mi is az, amit vizsgálunk. Mit nézett meg a számbevőszék? Megvizsgált az Európai Bizottság felügy, felül, felügyeletét, a képzést, az iránymutatásokat, a vágóhidak szintjén történő végrehajtást, és a támogatásokat magukat is. A számbevőszék összességében arra következtetésre jutott, hogy ami az eljárásokat és a rendszer működését illeti összességében ez jól működik, ugyanakkor azonban a jelentés ezt követően felsorol néhány hiányosságot a tagállamokban, amelyeket megvizsgált, és a vágóhidak esetében, amelyeket vizsgált. Én megpróbáltam ezeket a hiányosságokat összegezni egy táblázatban a jelentésemben, ahol például a felügyelettel kapcsolatosan a számvevőszék úgy véli, hogy a bizottság által készített felülvizsgálat csak a végrehajtás egy részére vonatkozott, ami pedig a nemzeti ellenőrző programokat illeti. Öt tagállamból három esetében hiányosságokat állapított meg a számbevőszék. Az állategészségügyi ellenőrzések esetében ötből négy tagállam esetében tapasztaltak hiányosságokat, és így tovább. Ebben a táblázatban tehát megpróbáltam összefoglalni a számbevőszék eredményeit. Ami a jelentés utáni eljárást illeti, a follow-upot, elolvashatják az Európai Bizottság válaszait. Engem némileg meglepett, hogy például az állategészségügyi ellenőrzések területén, ahol ugye ötből négy tagállam nem teljesített megfelelően, itt csak az egyik tagállam volt hajlandó a szembevőszéknek választ adni a felvetéseire és reagálni azokra. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni a másik három tagállam esetében, ahol szintén hiányosságokat fedeztek fel, és ez, hát, hát ez egy fontos terület, hogy az állategészségügyi ellenőrzések területén baj van, akkor annak egészségügyi kockázatai is lehetnek a következményei. Emellett az én megállapításaimat olvashatják a jelentésben. Egy technikai javítást kell végrehajtanom, ugyanis az áll a jelentésben, hogy az Európai Bizottságot arra biztatjuk, hogy a hivatalos ellenőrzések felügyeletén javítson, és utána az új jogszabályjavaslatra is utalok a szövegben, illetve ez lett volna a szándék, de a jogszabály régi száma szerepel a hetes oldalon, itt tehát az új bizottsági javaslatra szeretnék majd utalni, és ilyen irányú javítást fogok végrehajtani. Összességében tehát a szembevőszék örül annak, hogy a rendszer összességében működik. Engem érdekelne a bizottság részéről az, hogy mit kíván tenni a hiányosságok felszámolása területén, így például az állategészségügyi ellenőrzések kapcsán mi történik azokban a tagállamokban, ahol hiányosságokat fedett fel a számbevőszék. Tehát mi történik ebben a négy tagállamban a jövőben, és aztán fel kell vetnünk a kérdést, nem csak eljelentés kontextusában, hanem általánosságban véve, és ugye ez az a decentralizált menedzsment struktúra, amelyel dolgozunk, amikor az Európai Unió jogszabályainak legitimitásáról van szó, még mindig nehéz elmagyarázni a polgároknak azt, hogy a bizottságon belül tulajdonképpen senki sem tudja pontosan megmondani azt, hogy hány ellenőrzést is hajtanak végre pontosan, hány vágóhidat ellenőriztek, a támogatások kifizetése előtt, és ne, nem tudja megmondani senki, hogy e támogatások milyen eredményre vezettek. Hibáztathatjuk ezért a decentralizált menedzsment struktúrát, igen, de úgy gondolom a választópolgárok szeretnének többet tudni arról, hogy milyen hatékonyan is költjük el a pénzt. Köszönöm. To our Köszönöm a jelentéstevő beszámolóját, számos kérdést vetett fel. És mielőtt megadom a szót az Európai Számvevőszék illetékes tagjának, Cardiff úrnak, meg szeretném említeni, hogy az elmúlt héten a csalás elleni küzdelemmel foglalkoztunk az olasz szerepével, ma pedig a vágó hidak a téma, micsoda új fejlemények ezek. A számvevőszék tagjának, Cardiff úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Örülök annak, hogy bemutathatom a speciális jelentést az Európai Unió higiéniai jogszabályok végrehajtása 2004 5 csatlakozott országok vágóhígyein jelentést. Hálásak vagyunk a parlament együttműködéséért, illetve Delega asszonynak köszönjük szépen a részletes és nagyon érdekes jelentést, amelyet bemutatott a szakbizottságnak. Röviden bemutatom a jelentést, és kitérek majd a végkövetkeztetésekre, az ajánlásokra. Először a háttér, háttérrel kezdem. Szociális szabályozások vonatkoznak a higiéniára, illetve az élmiszerbiztonságra vágóhidakon, és 2004-es higiéniai csomagban sikerült elfogadni ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítását, monitoringját. Ezek 2006. januárra léptek hatályba. Ha összevetjük eh, a korábbi szabályozások megvalósítását, a 2004-ben csatlakozott országok jelentős kívásokkal néztek szemmel, amikor a higiéniai csomag kívánalmainak eh, igyekeztek eleget tenni, illetve modernizálniuk kellett vágóhídjaikat. Mi meg szerettük volna vizsgálni azt, hogy a bizottság, illetve azokat az országok, akik európai támogatásokat kaptak, sikerült a vágóhídjaikat Európai Uniós segélyén és standardoknak megfelelően eh, modernizálni. A szembevőszék nem a pénzfelhasználás vizsgálta meg, hanem inkább a higiéniai standardokat és az öntett csomag megvalósítását. Csehköztársaságban, Magyarországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában vizsgáltunk meg eh, nemzeti eh, hatóságokat, illetve vágó hidakat. Ami a felügyeleti vizsgálatot illeti, illetve a kompetens hatóságok munkáját igyekeztünk megvizsgálni, hogy ők hogyan működnek. Úgy tűnt, hogy megfelelően, viszont voltak hiányosságok. És az audit idején a bizottság szintén e, megvizsgálta, különösen a szárnyasús ágazatra vonatkozó e, audit e, feltételeket. A harmadik pont voltak gyengeségek, gyenge pontok a megvalósítást illetően, ami a nemzeti ellenőrzést illeti. A negyedik pont pedig voltak problémák a koordinációval, illetve a tagországi mintavételi programok dokumentációjával, illetve az ellenőrzési eredményekkel ami um, az élelmiszerbiztonsági higiéniai feltételek megvalósítását illeti a vágóhidakon. Az érintettek uh, megfelelő eljárásokat vezettek be, de voltak további gyenge pontok, hiány, hiányosságok a vágóhidakkal kapcsolatos vizsgálatok során kiderült, hogy higiéniai hiányosságok is felmerültek, és az által meglátogatott néhány vágó híd problémát mutatott a HACCP, a, kockázat elemzés kritikus ellenőrzési pontok rendszerében. Bizonyos vágóhidakon voltak hiányosságok a mikrobiológiai mintavételi programokat illeti, a vágóhíd üzemeltetői részéről, és ezek a hiányosságok azt jelezték, hogy nem tartották tiszteletben a mintavételi határidőket, amelyeket a jogalkotás rögzít. A visszakövethetőség egy olyan további pont, eh, amely szintén bizonyos problémákat vetett fel. A problémák eh, szintén nem illetve a folyamatok nem teljesen kidolgozottak a visszakövethetőség érdekében, a vágott állatok visszakövethetősége érdekében, ami az iránymutatás tréninget illeti, ami a HCCP elveket illeti, a Nemzeti Szakmai eh, Szövetségek nem hoztak létre nemzeti iránymutatásokat, illetve jó gyakorlatok eh, kézikönyvet a higiéniára vonatkozóan, a BTSF program, a jobb tréning, a a élelmiszer érdekében, ez egy bizottsági program, ha, ha, ha hasznos tréning intézkedésekre tett lehetős, illetve tett javaslatot, valamint a képzési tartalom terjesztésére is. Ami az alapok felhasználását illeti, a bizottság nem készített eh, felmérést ezzel kapcsolatban, de világos az, hogy a um, CEUS alapok segítették a vágóhídak elstruktúrálásának folyamatát, illetve a jobbigénős standardok kialakításán. A meglátogatott tagországokban voltak olyan esetek, amikor nem sikerült elérni az öt éves minimális tevékenységi időszakot, vagy pedig nem sikerült a megfelelő célszintet elérni az adott tevékenységben. A bizottság három típusú ajánlás fogalmazott meg a bizottságnak, ami a felügyeletet illeti, illetve a higiéniai előírások megvalósítását illeti. A második az iránymutatások, tréning, illetve az alapok felhasználása. A jelentés ezeket részletesen taglalja a bizottság. Nemrégiben javaslatot tett az Európai Unió élelmiszeri jogszabályainak egyszerűsítésére Ajánljuk azt, hogy a bizottság, illetve a jogalkotási hatóság is a félelme a számvevőszék jogalkotásra vonatkozó változtatási javaslatai, tehát a megfelelő jogalkotási változtatásai javaslatokat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Kándi Fúr, a számvevőszék álláspontjának bemutatását. Megnyitom a vitát a szakbizottsági tagok körében van-e valakinek kérdése, vagy szeretne mondani valamit? Mulder kolléga parancsoljon. Csak egy nagyon rövid kérdésem volna. Ami a vágóhidak működésére vonatkozik a belső piacon belül, azokban az esetekben, amikor a higiéniai szabályokat nem tartották be kellően, mi volt ennek a következménye? Hallhattuk, hogy a bizottság bizonyos támogatásokat megvont, de hogyha fe, tegyük fel, hogy a termékek piacra kerültek, mi, ennek a, mi lett volna ennek a következménye, vagy mi volt a következménye. Van-e további hozzászólás? Úgy tűnik nincs. Akkor megkérdezem az Európai Bizottságot, hogy szeretne-e állást foglalni az elhangzottakkal kapcsolatosan. Üdvözlöm Pandeik urat, aki a DJ Szenkótól érkezett hozzánk, és Ivars úr is itt van, ki szeretne felszólalni kettejük közül. Ki kéri a szót? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani az Európai Bizottság részéről, hogy az Európai Bizottság elfogadja az auditálással kapcsolatos ajánlásokat. Üdvözöljük a szemvevőszék konklúzióját, miszerint a jelenlegi felügyeleti rendszer az új tagállamokban megfelelő, emellett pedig egyetértünk a szembevőszék azon megállapításával, hogy a tapasztalt hiányosságok nem kérdőjelezik meg egyénileg vagy kollektív módon az egész rendszert, amely azt hivatott ellenőrizni, hogy a higiéniai standardokat betartják-e. Mint ahogyan tudják, az élelmiszerekre vonatkozó szabályoknak megfelelően Biztosítani kell azt, hogy a piacra kerülő élelmiszerek biztonságosak legyenek, a tagállamoknak kell végrehajtaniuk a hivatalos ellenőrzések rendszerét, és az Európai Bizottság pedig felügyeli, hogy ezen hivatalos ellenőrzések hatékonyak-e abban, hogy biztosítsák az Európai Unióban az élelmiszerbiztonságot. Az Európai Bizottság Továbbra is felhívja a tagállamokat arra, hogy legyenek hatékonyak az ellenőrzések alkalmával, és a jövőben is így fog eljárni. Hár, három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a tagállamokkal a már létező mechanizmusok és eljárások végrehajtásában, iránymutatások és éves jelentések által. Emellett állandó, folyamatos és rendszeres ellenőrzésekre kerül sor helyben. A tagállamok végül az eredmények alapján ajánlásokat fogalmaznak meg, továbbá pedig lesznek follow-up, nyomonkövetési missziók is, amelyek azt hivatottak ellenőrizni, hogy jól működik ez az általán felvázolt rendszer. Emellett az Európai Bizottság nyilvánosságra fogja hozni a vizsgálati jelentéseit. Ami a jobb képzési lehetőségeket illeti, az Európai Bizottság a tagállamokkal rendszeresen párbeszédet folytat, hogy bevonja a párbeszédbe a tagállamokat, a folyamatban és a végrehajtásról folyamatosan visszajelzést is kapjon biztosítandó a hatékony kommunikációt a szolgálatai között. Az Európai Bizottságon belül ugye a fogyasztó védelmi főigazgatóság az, amely felel a Training for Better Food program végrehajtásáért. Rendszeres, rendszeresen történő információcserét akarunk megvalósítani, és a program hatékonysága érdekében megfelelő adatgyűjtésre kerül sor majd a tagállamokban, és ezen információk alapján fogunk a jövőben további döntéseket hozni ezen a területen. Ami a vidékfejlesztési politikát illeti, a közös monitorozás és értékelési keret egységes keretet teremt a vidékfejlesztési intézkedések egységes értékelésére. A programok teljesítménye mérhető, így biztosítható az elszámoltathatóság és biztosítható a célkitűzések elérése. Emellett vannak értékelési iránymutatások és közös indikátorok, azaz mutatók is. Az Európai Bizottság az Európai Vidékfejlesztési Hálózat részeként egy hálózatot hozott létre, amelynek célja, hogy létrejöjjön a az információcsere, és te elterjedjenek a legjobb gyakorlatok. 2013-at követően a monitorozási és értékelési rendszer tovább egyszerűsítjük és javítjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy zárja le. Nem, Mulder úr még szeretne felszólalni, nem válaszolták meg a kérdését. Hát ha csak nem szalasztottam el, én feltettem a bizottságnak egy kérdést, és eh, ha jól hallottam, akkor nem kaptam erre választ. Van Dijk úr? Elnézést, hogy nem tértem ki az említett pontra, ami a higiénia szabályokat, illetve az általános élmiszer szabályozásokat, ezek világosak. Tehát, hogyha az eredményeknek az élelmiszerbiztonság nézve hatása van az ellenőrzés eredményeinek, akkor megfelelő eljárást kell elindítani. A részletes jelentéseknek azonban nincsen mindig feltétlenül közvetlen hatás az élelmiszerbiztonság tekintetében. Hát elképzelhető az, hogy szabálytalanságot állapítanak meg, de ennek nincsen mindig feltétlenül hatása élelmiszerbiztonsági szempontból. Ján, elégedett vagy a választal? Ha ezt a szemvevőszék is meg tudja erősíteni, akkor még jobban örülnék neki. A szemvevőszék meg szeretné ragadni az alkalmat? A végső következtetések? Ez Cardiff út parancsoljon. Elnök úr, csak hogy világosan fogalmazzunk, mi nem élelmiszerbiztonsági ellenőrök vagyunk, éppen ezért az auditunkban nem eh, vizsgáltuk meg a végső élelmiszer terméket. A helyzet eh, jobb a tagországban mint az lett volna az alapok nélkül, ami a, az infrastruktúrát illeti az élelmiszerbiztonság érdekében, ezek javultak, illetve annak érdekében, hogy megfelelően dolgozzák fel a vágott állatokat. Tehát itt az európai alapokból finanszírozták a modernizációt, ezek pozitív dolgok, viszont találtunk megvalósításbeli problémákat a jogszabály megvalósításánál, amelyek kapcsolódnak a higiéniai kérdésekhez, és az európai higiéniai rendszerben különböző szintek érvényesülnek. Tehát nem lenne jó, hogyha mi azt mondanánk a jelentésünkben, hogy a végtermékkel kapcsolatban problémák vannak a termelési láncban. Hát ezt nem tudjuk, de korábbi jelenszerbiztonsági problémákból jól tudjuk azt, hogy ezek a problémák nem azért merültek fel, mert jelentős hiányosságok mutatkoznak végig egy adott folyamatban, tehát nem minimális hibák miatt merülnek ezek fel. Rendszeres ellenőrzéseket végezünk szisztematikusan, vizsgáltuk meg a különböző helyszínek, a különböző pontokon a problémákat. Ezeket ezekkel azért hívtuk a figyelmet, hogy a bizottság ezekre reagálni tudjuk, és örülünk annak, hogy a bizottság elfogadja a járásainkat, illetve ennek szellemében lépnek fel, és tudjuk azt is, hogy a mi 25 ellenőrzésünkkel szemben a, az eltegészségügyi hatóság kb. 10 szerennyi ellenőrzést végig, illetve végez el, és azt gondoljuk ettől függetlenül, hogy a bizottság általunk eh, megemlített problémákkal foglalko, neki foglalkoznia kell ezt, de lenne. Tehát ezt a munkát folytatnunk kell, ez a vég hiszen a hivatalos ellenőrzésekkel kapcsolatban egy új jogalkotás, és azt gondolom ezt a vitát majd még később meg fogjuk ismételni, hiszen úgy tűnik, hogy egy ponton forgunk körbe. Az a kérdés, amit felvetett a Muller kolléga az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban, például, hogyha megvizsgálom a számvevőszék végkövetkeztetéseit a higiéniai szabályok megvalósításával kapcsolatban, akkor az itt említett példáknak mindenképpen hatásuk volt élelmiszerbiztonsági szempontból is, hiszen azok a példák, amelyeket a szemveszék felsorol, kiterjednek például a hús mozgására és a vágott hús mozgására, a tiszta területekről a nem tiszta területekre, a szállítás, hajóztatás érdekében, tehát itt alapvető szabálysértésről van szó, higiéniai szabálysértésről, amelynek hatása van az élelmiszerbiztonságra. Én értem, amit hallottunk a mi miszerint nem tudják levonni a végkövetkeztetéseket ezen a ponton, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk az élelmiszer biztonság milyen mértékben sérült, de azok a példák, amelyeket a szemvevő széktől hallottunk, aggájjal töltenek el bennünket, hiszen ezeknek hatása van és a bizottságtól nem kaptam még mindig választ eh, Mulder úr kérdésére, hogy ez mit is jelentett volna az adott termékre nézve, egy adott vágóhízból eh, érkező termékre nézve, olyan vágóhídról van szó, szóval nem teljesítette az EU-s szabályokat, ezt vissza kellett volna vonni a piacról, itt a tagországok hatásköre dönteni az ellenőrzésekről, ezt hallottuk a bizottságtól. A bizottság meg tudja erősíteni azt, hogy például, ami az állatorvosi, állategészségügyi ellenőrzéseket illeti, a négy meglátogatott tagországban, az ötből találtak szabálysértéseket, és meg tudja -e erősíteni a bizottság azt, hogy, azt, hogy az említett tagországok javítottak a helyzeten, hogy intézkedéseket valósítottak meg. Tehát, hogyha ők az ellenőrök ellenőre, mármint a bizottság, szerződés őrzői, akkor fontos, hogy a megfelelő lépéseket ragadjanak meg. A bizottságtól én erre feltétlenül választ várok, a számvevőszékhez is intéznék egy kérdést. Az új jogalkotás, mint azt a számvevőszéktől hallottuk, egy esély számunkra a számvevőszék ajánlásainak következő javaslatba történő összefoglalására. Tehát a szemvevőszék mit javasol nekünk? Mit kell máshogy tennünk a 2016 65 közötti bizottsági ajánláshoz képest. Tehát nekünk mennyiben volna más a feladatunk ehhez a javaslathoz képest. Köszönöm szépen, Szikierszki kolléga. Ja mondtál, hogy... Köszönöm szépen, elnézést kérek, amiért csak most jeleztem, hogy hozzászólnék. Továbbra is hiányolom az információkat. Amikor például a feldolgozás folyamatáról van szó. A szembevőszék pontosan mit is ellenőrzött az állatok vágása folyamatával kapcsolatosan, és milyen alapon fogalmazza meg ajánlásait? Úgy hallottam, illetve úgy értettem az elhangzottakból, hogy bizonyos standardokat nem tartottak be mindenütt. Ez azt jelenti, hogy nem volt elég idő egy tüzetes ellenőrzésre, vagy egy általánosítást hallhattunk eredményként. A DG Sankótól is azt ha egy nagyon általános megállapítást hallhatunk, azt, amit elhangzott, tulajdonképpen minden üzemre vonatkoztatható lehet. Tudom, hogy nagyon költséges az alkalmazkodás az új jogszabályokhoz, jó magam is Tudom, hogy hogyan megy ez, a mezőgazdasági szakbizottságban is ténykedem, és nemzeti szinten a saját hazámban is felelős voltam ezért a témáért, de úgy érzem tehát, hogy nagyon általános dolgokat hallhattunk, és nem kaptunk konkrét válaszokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most megadnám a szót újra az Európai Bizottságnak, és én egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mondott, mivel mi költségvetés ellenőrzési szakbizottság vagyunk, nem csak az érdekel bennünket, hogy az elköltött pénzt a szabályoknak megfelelően költötték el, hanem azt is szeretnénk tudni, hogy az EU program által kitűzött célokat elértük-e, illetve elérték-e. Tehát, hogyha teljesítmény alapú megközelítést alkalmazunk, akkor a kérdés a lényeges kérdés az, amit Eszter de Lange fogalmazott meg, működik-e az ellenőrzés, jobb minőségű élelmiszerek eh, jönnek-e létre az elköltött pénznek köszönhetően, avagy az Európai Bizottság hajlandó-e felszólítani a tagállamokat, hogy javítsanak az eljárásaikon, hogyha ez a minőségi javulás nem történik meg? Okay, I think I will azt hiszem, hogy én fogok válaszolni. Én a Szankóból vagyok, úgyhogy utána átadom a mezőgazdasági főigazgatóságbeli kollégámnak és szólt mi a higiéniáért felelünk ugyanis. Nos, a számvevőszék öt tagállamban tett auditálása után egy reagált, négy nem, de mind az ötöt kiértékelték, ellenőrizték, és ajánlásokat is tettek ennek az auditnak a nyomon követésére. Tehát, hogy milyen lépéseket kell tenni a tagállamoknak, hogy megfelelően alkalmazzák a higiéniai rendeletet. Ez a jelentés nem mutatott rá élelmiszerbiztonsági hiányosságokra, legalábbis fontos hiányosságokra, de mindegyik tagállamban a higiéniai vonulatot megvizsgálták, és a jelentések rendelkezésre állnak. A második kérdést inkább átadom a mezőgazdasági főigazgatáság beli kollégámnak, tehát hogy a pénzeket hogyan használták fel, hogy valóban megfelelnek az előírásoknak. Nagyon szépen köszönöm. az életképesség és fenntarthatóság eh, az valóban eh, ellenőrizve volt, tehát hogy ezek valóban működnek-e. A, évente kell ugyanis a tagállamoknak ellenőrizni, hogyha ezek a követelmények a vágóhidek e-, esetében valóban teljesülnek-e vagy nem és ezt még a számvőszőszégnek is a szakemberei megvizsgálják a konformitást, tehát a megfelelőséget illetően. Rendben. Köszönöm ezeket a válaszokat, hogyha nincsen további megjegyzés a ponttal kapcsolatban, akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk. A következő napi rendi pont a 8 2012 számú különjelentés a mezőgazdasági holdingok modernizációjának célzott támogatása. Modernizációs támogatási in intézkedések kialakítása témájában köszöntöm szeretettel az Európai Számbevőszik illetékes tagját, Raza Budber Gitté asszonyt, megadom neki a szót, kérjük, hogy mutassa be a szék jelentését. Ah, moment. Yes. Ja, bitteschön. Mrs. Uh... Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit. Szeretettel üdvözlök. Mi eh, a 121-es eh, intézkedésnek megfelelően vizsgáltuk az auditot, eh, végeztük el az auditot a mezőgazdasági holdokok modernizációját illetően. Ezt az intézkedést minden tagállam használja, és ez az egyik legfontosabb intézkedés a kiadásokat illetően. 2007 2013 as időszakra, költségvetési időszakra 11,1 milliárd euró, eurót jelöltünk ki, ami 11%-a az egész mezőgazdasági költségeknek, beleérte a 630 millió eurót a kapnak az egészségügyi ellenőrzésének, működjenek, és az Európai gazdaság és Felelősség terv keretén belül. A 121-es eh, intézkedésnek az a eh, feladata, hogy megnézze, hogy a tagállamoknak milyen különleges szükségletei vannak, és milyen EU prioritások vannak, mint például az új technológiák, innováció, minőség és diversifikáció. Épp ezért nagyon fontos, hogy jól célozzák meg ezeket, épp ezért eh, a tagállamoknak olyan célkitűzéseket kell összeállítani, amelyek tükrözik a tagállamoknak a szükségletét és az EU prioritásokat. Épp ezért a támogatottsági kritériumokat felállítottuk, és a kiválasztási kritériumokat arra használjuk fel, hogy a legfelelőbb, megfelelőbb projekteket kiválasszuk. A számvevőszék úgy látta, hogy az intézkedésnek megfelel a célkitűzésnek. Ugyanakkor elkerülhetetlen, szinte elkerülhetetlen, hogy bármilyen befektetés, beruházás, vagy pedig új felszerelésnek a bevásárlása, eh, az eh, valamilyen fajta modernizációban is eh, eredményét látja. Épp ezért a 121-es intézkedésnek az a feladata, hogy nagyobb értéket teremtsen, hogyha, részt, hogyha rendelkezésre állnak az alapok, és jobban célozzák meg a szükségleteket a célkitűzésnek megfelelő munka különböző volt a tíz tagállamban, de tulajdonképpen nem igazán prioritizálták a projekteket. Mindegyik tagállamban erős ilyen célzó rendszer volt, ötben ugyan korlátozott volt, és a másik háromban pedig gyönge ezekben az utóbbi helyekben kevésbé hatékonyan használták fel a közpénzeket. Ezen kívül a bizottság jóváhagyta a vidékfejlesztési programokat, amelyek ben nem voltak igazán célzott programok. A jogszabályok nem kötelezik ugyanis a tagállamokat, hogy a wfp ket nyilvánosságra hozzák, és hogy milyen kiválasztási kritériumokat fognak használni. Épp ezért a számbevőszék véleménye szerint fontos, hogy a bizottság meghatározza, hogy elérik-e valóban majd ezek a projektek a célokat. Ezen kívül hiányoztak a hatékony célok ahhoz, hogy további összegeket biztosítsunk a e, valóban megfelelő működéshez, a health checkhez. Ezen kívül a számvevőszék e, megvizsgálta a monitorozási rendszert, és hogy a pénzügyi életképességnek a kockázataival hogyan foglalkoztak. A, számvevőszék szerint a közös monitorozó és értékelési keret nem elegendő, releváns vagy megbízható megbízható adatot termelt, ugyanakkor a, a holding vagy befektetési projekt fenntarthatóságának a megalapítására nem igazán voltak hatékony eszközök minden tagállamban. Nos, mit lehet tenni, hogy javítsunk a 121-es intézkedés hatékonyságán? Először is a bizottságnak olyan jogszabályokat kell javasolni, amelyek követelik a tagállamoktól, hogy e, a VFP-ket részletesen ismertessék. A bizottságnak e, bizonyítani kell, hogy ezek a követelményeket teljesítik, amikor jóváhagyják az VFP-ket. Amikor a VFP-ket ré, e, ré, létrehozzák, akkor a tagállamoknak a támogatást releváns kiválasztási kritériumok szerint kell megállapodni. Másodszor, amikor különleges intézkedéseket szeretnének kijelölni, és ehhez a különleges prioritásokhoz akarnak alapokat rendelni, akkor a bizottságnak olyan jogszabályt kell javasolni, amely megfelel az EU rendeletnek Harmadik, a bizottságnak biztosítani kell, hogy releváns és megfelelő információt tudnak az irányításról kapni. Negyedik, a tagállamoknak hatékony eljárásokat kell bevezetni, amelyek arányosak a kockázatokkal, és pedig azért, hogy ne olyanokhoz kerüljenek a támogatások, ahol a pénzügyi életképesség a projektnek nem biztos. Ötödik, a bizottságnak a bevált gyakorlatokat is követnie kell, és erre ösztönözni a tagállamokat, és a e, költségeknek csak a e, jóváhagyás utántól e, van érvényessége. A számbevőszék üdvözli az, hogy a bizottság az, az ajánlásokból követ némelyiket, követi némelyiket a következő programozási időszakra is. Végül is szeretném megegyezni, hogy a jelentéstevő eh, azt kéri a számvevőszöktől, hogy eh, a költséghatókön kritériumokat állítsák fel, amelyekre az ajánlásokat lehet alapozni. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy nem a számvevőszéknek a feladata, hogy ilyen kritériumokat megállapítson, ez igazából az irányító szerveknek a feladata. Ugyanakkor a számvevőszék nyilvánvalóan továbbra is a jövőben, a jövőbeni auditok során meg fogja vizsgálni, eh, hogy a tagállamok által alkalmazott kiválasztási kritériumok megfelelőek-e, és így rámutat, hogy mi a jó gyakorlat és mi a rossz gyakorlat. Szeretném megköszönni a bizottságnak az együttműködését az audit alatt, és Ayala Sander asszonynak eh, ezt a jelentést. Köszönöm szépen a figyelmüket. Örömmel válaszolok a kérdésekre. Thank you very much. Köszönjük szépen. A szembevőszék képviselőjének most pedig Ines Aleje Szendernek adom meg a szót a jelentéstevénknek. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a szembevőszék képviselőjének, amiért ilyen kiváló módon bemutatta az eredményeket, Köszönöm szépen az információcserét és a kiváló együttműködést is. Ez a jelentés rendkívül fontos, hiszen többek között arra is kitér, hogy az intézkedések az vidékfejlesztés területén mennyire érzékeny területet érintenek. A vidékfejlesztés ugye az egyik olyan pillér, amelyre szükség van ahhoz, hogy a mezőgazdasági ágazatunkat továbbfejlesszük, és a jövőbeni fontos politikák részét is képezi, ugye mezőgazdaság, környezetvédelem, területtervezés és egyebek. Joggal emelték ki a 121-es intézkedést, ez ugye a mezőgazdasági üzemek modernizálása, illetve a támogatások összpontosítása erre a célra. Úgy gondolom az ajánlásokat is tudjuk fogadni, hiszen a mezőgazdaság, illetve a vidékfejlesztés területén egy olyan pilléről van szó, amelyet még tovább kell fejlesztenünk, az értékelési és ellenőrző modulokat is fejleszteni kell, ugyanúgy, mint a közvetlen kifizetések esetében is. Tehát először meg kell teremteni a szilárd mechanizmusokat, azért, hogy megbízható ellenőrzésekre sor kerülhessen, és megbízható adatok szülessenek. A vidékfejlesztés területén ugye ezt az egész mechanizmust fejleszteni kellett, és annak létrehozását is támogatni kellett. Elhangzott, hogy a felügyeletre és ellenőrzésre vonatkozó mechanizmust még javítani kell az összes vidékfejlesztési intézkedés esetében, de főként a 121-es intézkedés esetében. Ami a, pén, a pénzösszegeket illeti, nos igen, nagy változást látunk a mezőgazdaságban itt. A szembevőszék következtetéseiben olvashatjuk, hogy az ellenőrző és értékelő rendszer még javításra szorul. A tagállamoktól azt kell kérni, hogy egységesen foglalják össze adataikat, megbízható adatokat szolgáltassanak, pontos adatokat, és hogy mutatókat, indikátorokat is meghatározzanak, hogy megfelelően össze lehessen hasonlítani a tagállamokat egymással, és hogy javítani lehessen az ellenőrzés felügyeleti mechanizmuson. Szerepel a szövegben továbbá. Hogy a projektkérelmek benyújtásától a tényleges megvalósításig pontos képet tudjunk alkotni, hiszen a vidékfejlesztés, mint mondtam, egy fontos terület, fontos, hogy a projekt, illetve az intézkedések értéke ne csökkenjen az elmúló időben. Emellett én is azt látom, hogy nem kellően homogén a prioritások megfogalmazása, illetve a prioritások végrehajtása. Itt tehát egyfajta ellentmondás feszül, és éppen ezért nagyon nehéz egységes értékelést is végezni, hiszen az ütemterv nagyon eltér az egyes tagállamok esetében. Romániában például nem lehetett a szükséges adatokat összegyűjteni a kellő időben, ez negatív folyamányokhoz vezetett, és végül az értékelés legvégén megmutatkozott az, hogy a mutatók és a kritériumok nagyon restriktívek, korlátozó jellegűek, egyrészt, másrészt pedig nagyon magasan, magasra tették a lécet, éppen ezért sok esetben jobb az eredmény, a valós eredmény a kimutatottnál. Katalóniában például, vagy Németországban itt szükség van arra, hogy az indikátorok, tehát mutatók és kritériumok valóban összehasonlítható módon legyenek kialakítva és homogének legyenek, azért, hogy az adott intézkedések értékelése egy időpontban összehasonlíthatóak legyenek ugyanezen intézkedésekkel egy másik időpontban, vagy egy másik tagállamban, ami a mezőgazdasági üzemek korszerűsítését illeti, részint a gazdák maguk is várnak még, kivárnak. Egyrészt azért, mert az ellenőrző mechanizmusok elsősorban azt akarják ellenőrizni, hogy mennyiben történt meg az üzemek korszerűsítése, és mennyiben fejlődött tovább maga a vidékfejlesztés. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy egyetértek a számvevőszék képviselőjével. Némileg szokatlan is volna azt kérni a szembevőszéktől, hogy bizonyos értelemben egy számlát nyújtsanak be, de azt hiszem, hogy itt azért még többet várunk a szembevőszéktől. Úgy éreztem, hogy a szembevőszék megállapításai között is ellentmondás feszül. Azt mondja a szembevőszék, hogy teljesen helyén való, hogy beruházzanak, hogy korszerűsítsék az üzemeket. Tehát a korszerűsítés maga egy normális jelenség, ugyanakkor azonban azt mondja a számbevőszék, illetve azt is mondja, hogy innovációt azért nem lát a korszerűsítés ellenére. Ezért szeretnék, e, szeretném ezt e, pontosan átlátni, érdekelne, hogy a számbevőszék maga milyen kritériumokat alkalmazott. A vidékfejlesztés területén én egyfajta ellentmondást látok Bizonyos esetekben azt láthattuk, hogy nagyon igényes, nagy teljesítményű rendszerek jöttek létre, Luxemburgban és Lengyelországban például. Ott részint nagyon korlátozó jellegű, szigorú kritériumokat alkalmaztak, Én tehát minden esetre ellentmondást látok az elméleti kijelentések között és a gyakorlati megvalósítás között. Ugye mindig látnunk kell azt, hogy egy-egy rendelkezés jövőbeni alkalmazása mennyiben vezet eredményre. Érdekelne tehát, hogy a kritériumok hogyan néznek ki pontosan, és hogy mennyiben mutatkoznak meg ezen kritériumokban, mennyiben mutatkozik meg a kritériumokban a költséghatékonyság. Tehát, ahogyan elmondtam, korszerűsítést láthatunk, de az innováció is fontos, és érdekelne, hogy a számbevőszék milyen kritériumokat alkalmaz az innováció esetében. Egy további kérdés, ez is szorosan kapcsolódik a témához. Különböző területi, különböző területekről van itt szó. Baden-Württemberg Németországban például, vagy Katalónia Spanyolországban, ezek olyan területek, amelyek nem reprezentatívak az egész országra vonatkozóan. Jó, hát vegyük példának Lengyelországot, vagy Romániát. Ott más a helyzet. Érdekelne tehát, hogy a szelekciós, tehát a kiválasztási kritériumokat hogyan képzelik el. Ha Katalóniát nézzük, ott természetesen egészen más a helyzet a vidékfejlesztés területén, mint például Galíciában. Úgy gondolom, hogy a különböző területekre vonatkozóan különböző következtetéseket vonhatunk le. A számbevőszékhez fordulnék ezzel a kérdéssel, pontosíthatná-e a kiválasztási kritériumait, Jó lenne, hogyha a jövőben ezen a területen is jobban tudnánk követni saját érdekeinket. Ennyit szerettem volna mondani, és persze szívesen válaszolok az esetleges kérdésekre. Köszönjük! Van-e még hozzászóló? Delange asszony? Maybe following on from what the rapporteur... Azt követve, hogy mit hallottunk a kiválasztási kritériumoktól, ról, és hogy miért fogadta el mind a tizet a bizottság, miközben látható, hogy ö, voltak akik ketten, akiknek egyáltalán nem voltak jók a célkitűzései, voltak akiknek gyöngék voltak, voltak akiknek jobban. Nos, amikor a köz, kapott ellenőrizték, és a vidékfejlesztési programot, akkor a bizottság saját maga is azt javasolta, hogy legyen további eh, kap célkitűzés olyan területeken, mint eh, éghajlatváltozás, biodiverzitás és a többi. A kérdés az, hogy mennyire eh, érvényesül ez a fajta fejlesztési kritérium a többi kritériumnak. Tehát lehet, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek a farmok, a gazdaságok eh, modernizálása szempontjából jók, de a megújuló energia szempontjából viszont nem jók. Tehát a kap területén a bizottság ellenőrzi ez, hogy mindegyik fél eh, nyerjen a helyzettel, tehát hogy modernizálja is a gazdaságokat, de akkor a további kritériumokat, mint a biodiverzitás vagy megújuló energia kritériumot is figyelembe veszik. Tudnának e, példát hozni arra, e, hogy hol, melyek azok a helyzetek, ahol mindkét területen nyernek, vagy, és melyek azok a területek, ahol csak egyetlen célkitűzést e, teljesítenek, például a modernizációt. Köszönöm szépen, és kérdez kész kolléga. A versenyképesség javítása a mezőgazdasági holdingokban a géppark modernizálásával valósulhat meg, és ennek természetesen más hatása van a környezetre, illetve magukra gazdás, gazdaságokra. Abból induljunk ki azonban, hogy minden modernizációs folyamat nem károsítja a környezetet. Tehát fontos, hogy ebből induljunk ki, mint minimális feltételből. Azok a kérdések, amelyek elhangzottak, mi szerint a modernizációs eszközöket közvetlenebből kell eljuttatni a gazdákhoz. Felmerül bennem a kérdés, a célszerűséget illetően, illetve hogy eléggé célzottak -e ezek a programok. Az Agri főigazgatóság engedélyezi ezeket a modernizációs támogatásokat. Felmerül a kérdés, hogy a számvevőszék a kiadások célzottságát, megfelelő célra történő felhasználását hogy olyan értékeli. A nemzeti szinten engedélyezett programokból indul -e ki, amelyeket szintén engedélyeznie kell az agrinak, nem szerettem volna szemrehányást tenni senkinek, pusztán a problémára hívnám fel a figyelmet. Amit a jelentéstevő említett, hogyan lehetne ezt úgy felfogni, hogy ami a versenyképességet illeti, ami a területapú támogatásokat illeti, itt más modernizációs faktorok is érvényesülnek. Például, ami a traktorok beszerzését illeti, ez nem kapcsolódik a mezőgazdasági modernizálásához. A traktor alapvető eszköz. A mezőgazdaságban nehéz más típusú gépeket vásárolni, ha mondjuk nincs lehetőség a traktorok bevásárlására, beszerzésére. Természetesen jobb lenne rafináltabb eh, innovációt megvalósítani, egy kicsit eh, kidolgozottabbat. De olyan helyzetekben, ahol alacsonyabb eh, szintről indul a modernizáció, ott az alapvető felszereléssel kezdik, tehát először a gépparkot modernizálják, a traktorokat. Ami a területeket illeti, itt más a kiinduló pont, a nagy mezőgazdasági üzemeknél más a helyzet, kisebb országokban, illetve más a helyzet Lengyelország, Bulgária esetében. A kritériumoknak máshogy kell kinézniük. Itt alapvető modernizációra van szükség ezekben az üzenekben, csak utána lehet elérni magasabb szintű modernizációs szinteket, tehát először a kisebb lépésekkel kell kezdeni, Kérem, hogy a bizottság és a számövőszék ezeket vegye figyelembe. Hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor továbbra is azzal vádolnak bennünket, hogy nem jó a finanszírozás, de úgy érzem, hogy az alap eszközök finanszírozásával, modernizációjával kell kezdeni. Tehát nem tudok úgymond gazdaként modernebb eszközöket beszerezni, hogyha az alapfelszereltségem nem elég modern. Azt gondolom, hogy az ország, ország specifikus különbségeket figyelembe kell venni, ezekre tekintettel kell lenni, hiszen ha ez nem így van, akkor rossz végkövetkeztetésre jut az ember. Köszönöm. Köszönöm szépen, van-e további hozzászólás? Nincsen, úgy tűnik. Kérem a bizottságot, hogy reagáljon az elhangzottakra. Az Agri Főigazgatóság képviseltve José Manuel Souza úr van itt, illetve Henny Ottis úr. Ki szeretne először szót? Parancsoljon. Many thanks for giving me the floor. Nagyon szépen köszönöm a szót. Először is szeretném megköszönni a számbevőszéknek és a jelentéstevőnek a munkájukat az ajánlásaikat, és a, az előadó véleményét. Mi az előre, előre tekintünk, és szeretnénk költséghatókanyan elkölteni a közpénzeket és a beruházásokat a mezőgazdaságban. Tehát tulajdonképpen mindannyian ugyanazt a célt szeretnénk elérni. Ugyanakkor, amikor megnézzük az új keretet, amelyhez a jogszabályok hozzájárulnak, szeretném hangsúlyozni, hogy már a jelenlegi időszakban is tettek erőfeszítéseket. Hogyha megnézem az ajánlásokat, az 1A és B-t, akkor láthatjuk, hogy különböző módon lehet ezeket a célkitűzéseket elérni. Nyilván a kiválasztási és a támogathatási kritériumok és a, a különböző típusú beruházások vagy támogatásokat illetően is különbséget lehet tenni. Manapság eh, eh, hoz képest a jövőben a stratégiai e, kereket, e, szükségleteket megerősítjük, ott helyben e, megvizsgáljuk a szükségleteket, és megnézzük, hogy stratégiai szempontból mire van szüksége egy régiónak vagy egy országni, országnak. Tehát mind a regionalizált, mind a nemzeti programozásban. És ezzel a stratégiai megközelítéssel a tagállamok a szükségleteket meg tudják állapítani, és javasolhatnak megfelelő beruházásokat, amelyek pozitív módon segítenek elérni a célkitűzéseket. Nyilvánvalóan mindegyik régió fejlettségi szintjétől is függ, hogy mi kell nekik, és mi kell másokra, másoknak. Tehát ami jó egynek, az nem feltétlenül kell a másiknak. Ezekhez kell aztán a megfelelő eszközöket hozzárendelni. Annyit mondanék még, hogy a, az új javaslat még inkább célzott kiválasztási kritériumokat állapít meg. Ne felejtsük el, hogy közös irányításról van szó, és a tagállamoknak előzetes helyzetelemzést kell nyújtani azért, hogy hatékonyan tudják majd megtervezni az ország régiónak a fejlesztési programját. A mi hat prioritást határozunk meg a célkitűzéseket illetően, és a stratégiának illeszkedni kell a célkitűzéshez. Ezen kívül az új jogszabályokban a javaslat 18-as cikkében figyelembe veszik a tagállamok véleményét, tehát ő nekik kell a kapcsot megtalálni a javaslat és a célkitűzés között. A célkitűzéseket az eredménymutatók alapján fogják meghatározni, És a kettes ajánlásban a számbevőszék és a jelentős tevő is úgy érzi, hogy a monitorozási adatoknak a figyelembe vétele és végrehajtása hatékonyabban kell, hogy megtörténjen. És már van egy eszköz, a közös strukturális alapokkal kapcsolatos ötleteket tartalmazó tartalék, és egy olyan rendszert alakítottunk ki, amelynek alapján javítani tudjuk a helyzetet, de olyan kísérletet is lehetővé tesz, amely nem szükségelteti az értékelési jelentést. Annyit is szeretnék még mondani, hogy ezt a nem ebben az időszakban fogjuk létrehozni, hanem 2016-ban, és 2017-re lesz aztán az utólagos jelentés, és utána ellenőrizhetjük ezeket az adatokat, az eredményeket. De itt mindenképpen egy jobb keretet biztosítunk az ellenőrzésre és az értékelésre. Bevonjuk az ért érdekelt feleket, mind a magán, mind az állami feleket, azért, hogy mindegyikük jobban tudja ellenőrizni a következő programozási időszakot. Még szeretnék szólni a gazdasági életképességről is, amelyet a számvevőszék a négyes ajánlásban taglalt, és pedig, hogy ez nem elegendő. Az üzleti terveket sokkal jobban figyelembe kell venni, mint a múltban. Egyrészt egyszerűsíteni kell, másrészt pedig sokkal finomabb eszközöket kell használni az elemzésre. Tehát egyensúlyt kell elérni, és ezért kívánunk további tájékoztatást a tagállamoktól. Tehát mindent megteszünk azért, hogy a hatékonyságot jobban tudjuk elemezni. a, az üzleti tervet is mondtam már, hogy az is segít a célkitűzések elérésében, de más eszközökre is szükség van, hogy a kockázatokat csökkentsük. Végül pedig a bizottság javaslata szerint a jogalkotási folyamatot nem csak harmonizálni kell, hanem az oly fegyelmet is figyelembe kell venniük. Épp ezért a bizottság azt javasolta, hogy a következő programozási időszakban meg kell mérni azt, hogy mennyiben járult hozzá ez a projekt a problémák megoldásához. Azt hiszem, hogy sikerült áttekintenem és válaszolnom minden megjegyzésre, és további együttműködést várok a számbevőszéktől azért, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni. Yeah, thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Szeretnél valaki reagálni az elhangzottakra, felvetni újabb gondolatokat esetleg, hanem akkor megadnám a számvevőszéknek a szót, ha szót kér. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni mindenkinek a rendkívül érdekes és fontos felvetéseket. Kezdeném a tevő kérdéseivel. Először is, ami a kiválasztási kritériumokat illeti. Az EU jogszabályok meghatározott célokat fogalmaznak meg az egyes intézkedésekre vonatkozóan, és általánosabban fogalmaznak. A tagállamoknak kell biztosítaniuk azt, hogy világosan definiált célokhoz kapcsolódnak a támogatások, ezek a célok az ő szükségleteiket kell, hogy tükrözzék, valamint az EU prioritásait, ilyenek az innováció, karszerűsítés és így tovább. Ezt követően a tagállam ha úgy kívánja, definiálhatja a saját vidékfejlesztési programjában a világos specifikus célkitűzéseket, amelyek tükrözik az adott tagállam szükségleteit, továbbá restriktív támogathatósági kritériumokat határozhat meg, támogatási formákat, kedvezményezettek kategóriáit, valamint a különböző projektek esetében különböző támogatási mértéket határozhat meg. Emellett konkrét kiválasztási kritériumokat határozhat meg azon projektek esetében, amelyek a leginkább hozzájárulnak a mérhető célok eléréséhez, és amelyek esetében kockázatkezelési intézkedések is alkalmazásra kerülnek. Ahogyan korábban is elmondtam, nem a mi feladatunk eldönteni a kiválasztási kritériumokat, az alkalmazandó kiválasztási kritériumokról, nem mi döntünk tehát, de a jelentésünk 26-27-es bekezdésében, valamint a kettes kiemelt részben is bemutatjuk azokat a kiválasztási kritériumokat, amelyeket a tagállamok alkalmaznak, amelyek korlátozó jellegűek, és amelyek véleményünk szerint valóban hozzájárulnak ahhoz, hogy valósuljanak. Magyarországon például a hatóságok konkrét ágazatokra, konkrét projektekre vonatkozó kritériumokat határoztak meg, Ilyenek például a hortikulturális, illetve kertészeti felszerelés modernizálása és egyéb külön területek. Tehát konkrétan meghatározott területekről van szó. Amikor a szembevőszék vizsgálatot tart, akkor a mi auditálási kritériumaink valójában abban állnak, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott tagállamban vannak-e megfelelő kiválasztási kritériumok, tehát különbség van a mi auditálási kritériumaink között, és az adott tagállamok által meghatározott kiválasztási kritériumok között, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy célzottabban valósuljon meg támogatás azon projektek esetében, amelyek valóban hozzájárulnak az adott tagállam vagy az adott régió konkrét szükségleteinek fedezéséhez. Szeretném tovább elmondani azt is, hogy Ajala Szender asszonytól eltérően én nem látok ellentmondást a mi vizsgálati jelentésünkben. Azt kell, hogy mondjam, hogy eh, szinte elkerülhetetlenül javul egy üzem teljesítménye, hogyha új felszerelésre költ pénzt, Ugyanakkor az Európai Uniós támogatások költség, jobban nagyobb hozzáadott értéket termeltek volna, hogy a célzottabban kerültek volna felhasználásra a támogatások. Mi ezt világosan kimondjuk a jelentésben. Szerintem ez valahol egy kicsit értelmezés kérdése. Ami a tagállamok kiválasztását illeti a vizsgálat céljából. Tíz tagállamot vizsgáltunk, ebből hetet, hétben helyszíni vizsgálatot is tartottunk, helyszíni ellenőrzést. A számvevőszéknek nincs módjában az összes tagállamot ellenőriznie. A tagállamok kiválasztása elsősorban attól függ, hogy az adott tagállamban mennyi pénzt költenek a szóban forgó célra, vagy az adott régióban mennyit költenek rá. Néha ugyanis, mint ahogyan önök is tudják, egyes tagállamokban egy vidékfejlesztési program van érvényben, mint másokban több. Emellett a számbevőszék földrajzi egyensúlyt is próbált teremteni a kiválasztott országok között, és végül, de nem utolsó sorban az egyik kiválasztási kritérium az, hogy az új és régi tagállamok között is egy egyensúlyt teremtsünk. Így tud a szemvevőszék csak releváns következtetéseket levonni és releváns ajánlásokat előkészíteni az Európai Bizottság számára. Azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Ja, vielen Nagyon szépen köszönjük. A számbevőszék képviselőjének nem tudom, kére még szót a jelentéstevő. Sí, gracias, presidente. <clears throat> Muy brevemente, de nuevo para agradecer Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni mindenkinek az együttműködés és a kollégáknak a megjegyzéseit. Ugyanakkor az új programozási időszakban ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság megmagyarázza a számvevőszék jelentése alapján, és a köztük lévő párbeszéd és a szakbizottság jelentése alapján, hogy hogyan tudnak javítani a javaslatokon. Ezek az intézkedések ugyanis alapvetően fontosak ahhoz, hogy az európai mezőgazdasági holdingoknak a minőségén javítsunk, és magas szintű foglalkoztatási lehetőségeket biztosítsunk a munkavállalóknak, amely segíti majd a területnek az irányítását és a generációs váltást és a mezőgazdasági fejlesztést. Van még egy nagyon fontos kérdés, amit hangsúlyozni szeretnék, és pedig, hogy a számvevőszék jelentése fontos hatást kell, hogy gyakoroljon nem csak a bizottságra és arra, hogy hogyan javítanak majd a javaslaton, hanem azt is meg kell mutatnia nekünk, hogy mi hogy tudunk a mi értékelésünkön javítani. Amikor a jelentést olvatosan, gondosan elolvasom, akkor ahogy Budbergi te asszony is említette, hogy a 26, 27 és 28-as ajánlásokban, amelyben láthattuk, hogy a tagállamok nem egyformán alkalmazták a követelményeket, vagy feleltek meg a követelményeknek, és az eredményekben a számvevőszék jelentésében szerepelnek olyan országok, ahol a 27-es pontban azt látjuk, hogy ezek nem feleltek meg, és a 26-osban pedig azok az országok szerepelnek, amelyek szorosabb figyelemmel alkalmazták ezeket a kritériumokat. Tehát láthatjuk, hogy, hogy kevésbé hatékonyak voltak, mint a többiek. A számvevőszék jelentésének olvasatakor talán találhatunk olyan elemeket, amelyekről azt gondolhatjuk, hogy hasonlóak, de hát az egyforma dolgokat kellene összehasonlítani. Úgy tűnik, hogy azért ez az, akkor javítana a jelentésen. Tehát amikor az ember olvassa, akkor talán könnyebb lehetne, könnyebben lehetne érteni. Mindenesre köszönöm szépen a figyelmeket, és majd várom a módosításokat. De nem tudom még, hogy milyen lesz az igazgatási eljárás. Köszönöm szépen. Akkor ezt a témát most lezárhatjuk, tehát az ötöst. Folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Külön jelentés az összeférhetetlenség kezelés egyes uniós ügynökségeknél. Ines Anyal Szender jelentéstevője ennek a témának is. Ines, tél a szó. Most az cserére kerül sor a munkaanyagoddal kapcsolatban. Parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Erről a témáról már beszéltünk, mint ahogy az elhangzott, nem csak az ügynökségek mente mentesítése kapcsán elmúlt évben, hanem elhangzott már a teljes elemzés is egyszer, egy alapvető kritériummal kapcsolatban az összeférhetetlenség kezelése nem csak um, az ügynökségek kapcsán volt szó erről a témáról, a szemvevőszék jelentése kapcsán, hanem ha ezt egy kicsit tágabb értelemben kezeljük, akkor teljes képet kell kialakítanunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy a költségvetés átlátható módon valósuljon meg, illetve terhelhető legyen a jövőben is. Ez túlmutat az ügynökségek kérdésen, hiszen ez egy általános költségvetési kérdés is. Vannak már javaslataink, és az én, javaslat, én jelentésen további javaslatokat tartalmaz. Ehhez még további javaslatokat fűzhetünk hozzá természetesen. A képviselőknek a következőt szeretném elmondani. A meghallgatása nagyon fontos pont volt ebben a témában, az eljárások ellenőrzése, az ügynökségek témáján Gerbandi úr volt a jelentéstevő, ügynökségek mentesítésének, és ami az ő jelentésében elhangzott, azt csak alá tudom húzni. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a téma további nyomon követése, illetve fontos az ügynökségek autonómiájának biztosítása. Ezek decentralizált szervek, azok is maradnak, és teljesen mások az igényeik, jellemzőik. Különbséget kell tenni például a repülésbiztonsági ügynökség igényei, illetve a tengeri kérdésekkel foglalkozó ügynökség, élelmiszerbiztonságügyi ügynökség, vegyi anyagügynökség, szakképzési ügynökség, gyógyszerügynökség, többi tevékenysége között, hiszen ezek teljesen más területek, így igényeik is mások. A függetlenséget meg kell őrizni, a mentesítési jelentés ajánlásait átvesszük, Itt nyilvános ügynökségekről van szó, éppen ezért nagyon nehéz az ő helyzetüket eh, közügynökségekkel összevetni, illetve magánügynökségek eh, és eh, szervezetek helyzetével. Mások a struktúrák itt, éppen ezért ezek az összevetések, összehasonlítások csak korlátozott módon állják meg a helyüket. Üdvözöljük azt, hogy a bizottság az említett viták után az elmúlt évben bekapcsolódott a munkába, és egy menetrendet tett közzé, illetve mutatott be. Ez tartalmaz egy szabályozó keretet is, az összeférhetetlenség kezelésére, és fontos, hogy ebből induljunk ki minden ügynökség esetében. Az érintett szervet megvizsgáljuk minden egyes alkalommal, és közös az eljárásmódunk is. Üdvözlendő az, hogy a bizottság felkarolta a témát, illetve hogy az év végéig szeretné ezt teljesen működőképessé tenni. Az említett normákat nem szabad egy paragrafus dzsungelé alakítani, minél jobb, minél egyszerűbbek a szabályozások, a jogszabályok, annál világosabbak és jobban megvalósíthatóak ezek. Fontos, hogy ne kerüljön bele minden egyes norma kialakításával az összes részlet, a környezetet illetően is fontos, hogy ezek összegzések legyenek, ne terjedjenek ki az összes általános részletre, de fontos, hogy megoldást adjanak minden típusú probléma esetén. Tehát bonyolult a feladat, nagyon fontos egyértelmű világos nyelvezetet használni a normák kialakításában, annak érdekében, hogy az átláthatóság is megvalósuljon, hiszen folyamatosan az átláthatóságot helyezzük előtérbe. Azt is meg kell vizsgálni, mi történik akkor, hogyha valaki hivatalából kilép, mondjuk szakértők, felügyelőbizottsági tagok nem folytatják tevékenységüket, igazgatósági tagok. Itt az ombudsman kezdeményezése meghatározó. Nem szabad egy forgóajtót kialakítani, úgymond ebben a rendszerben, meg kell vizsgálni azt, hogy az érdek ellentétek honnét indultak ki. Tehát nem szabad, hogy minden egyes kapcsolatot A és B szereplő között feltétlenül érdekkonfliktusként kezeljük. Azt gondolom, hogy a definíciót világosan kell, hogy megfogalmazzuk. Viszont nem szabad egy olyan érvet kialakítani, amelyel mindent agyoncsapunk, úgymond. Előrelépés a szembevőszék jelentése után és a vita után, ami az ügynökség mentesítését illeti, hogy maguk az ügynökségek is belátták azt, hogy foglalkozniuk kell a témával, a problémával. Nekik maguknak kell ezt a kockázatot felvetniük, ezt felderíteniük, Gebrandi úr ezt megjegyezte, és azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos lépés. A szemvevőszék munkája pozitív, a szemvevőszék megvizsgálja az ügynökségek vezetését, kezelését, különösen olyan ügynökségeknél, ahol a kockázat esélye nagyobb, például olyan ügynökségeknél, ahol egészségügyi kockázatok is felmerülnek, de a teljes igazgatásra vonatkozik mindez alapvetően. Úgy érezzük, hogy egy rendszeres jelentést kell készíteni az érdekellentétekről, Ha megvizsgáljuk azt, hogy mely ügynökségeknél merül fel a nagyobb kockázat esélye, akkor azt gondolom, hogy ez segített bennünket az adott intézkedések elfogadásánál is. Az átláthatósági jegyzék átdolgozása folyamatban van jelenleg a lobby szervezetek számára, tehát folyamatos javítás történik. Azt gondolom, hogy ezt meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy speciális intézkedéseket valósíthassunk meg. Minél nagyobb az átláthatóság például a szakértők közétételében, akik tanácsot adnak, a felügyelő bizottságoknál is, illetve pénzügyi érdekek közétételénél, üzleti érdekek közétételénél. Minél nagyobb itt az átláthatóság, annál jobb, és fontos, hogy ezt folyamatosan aktualizáljuk. Az igazgató tanács jegyzőkönyveit folyamatosan közzé kell tenni, ez az átláthatóság érdekeit szolgálja szintén. Az érdekellentétek nagy részét Európa közigazgatásának csökkentésére és visszavezethetjük gyengülésére. Gondolom minden olyan lépés, amely az ott dolgozó személyek jogállására vonatkozik, ennek javítására üdvözlendő, hiszen itt számos projekt kiosztásról is szóval van, kifelé történő delegálásról, és minél nagyobb mértékben adják az ügynökségek ezeket a feladatokat ki a kezükből, annál nagyobb az érdekellentétek felmerülésének esélye is. Nagyon fontos alapvető erőfeszítéseket tenni, nem szabad mindent externalizálni, tehát feladatokat kihelyezni. Nagyon fontos, hogy a közigazgatás az Európai igazgatás számára megfelelő pénzt bocsássunk rendelkezésre. Nem jó azt mondani, hogy a köztisztviselők számát csökkenteni kell. Azt gondolom, korábban így gondolkodtak, de ez zsákutca, de meg kell próbálnunk ezt a folyamatot megfordítani, azért, hogy az érdekellentéteket is csökkenthessük. Luego no nos podemos quejar eh, de que eh, existan estos természetesen nem mindenre gyógyír. Vannak a gazdaságból, iparból érkező szereplők is, ahol felmerül az érdekellentét kérdése, tehát az, hogy valaki ügynökségnél dolgozik, nem jelenti azt feltétlenül, hogy érdekellentét e, esetleg merül fel. Tehát minden egyes intézménytől és ügynökségtől, őket meghallgattuk a meghallgatáson is, tehát azt várjuk tőlük, hogy jelentsék a nehézségeket, mi hamarabb, már előzetesen, azért, hogy az ajánlásokat el tudjuk fogadni, illetve hogy a számveszék bekapcsolódhasson. Várom megjegyzéseiket, kérdéseiket. Egy hozzászólás van még, és a következő tényre utalnék. Mulder úr a következő témai jelentéstevője mondta, hogy 5 órakor már egy másik ülésen kell lennie, éppen ezért azt javaslom, hogy haladjunk gyorsan ebben a vitában, bár Stasz majd Inge Greszlek kapnak szót. Megpróbálok majd valóban röviden hozzászólni. Azt hiszem, fontos, hogy odafigyeljünk a legújabb fejleményekre ezen a téren, Nyilvánvalóan már most is sok figyelmet fordítottunk erre a kérdésre, valamint a múlt évi mentesítésre. Ez is azt mutatja, hogy mindenki számára egy rendkívül fontos téma ez. Azt javasolnám, hogy néhány gyakorlati jellegű dolgot vegyünk be a, a munkadokumentumba. A jelentéstevő beszélt a bizottság ütemtervéről. Miért nem tesszük, miért nem ö, hívjuk fel a bizottságot arra, hogy ö, éves jelentésében egy összehasonlító jellegű táblázatot is szerepeltessen, amely egészen világossá tenné, hogy mi az, ami már megvalósult, mi az, ami még nem valósult meg, milyen nehézségek merültek fel, és így tovább. Ez volt az első javaslatom másodszorban. Úgy gondolom-e, nagyon elkötelezettek kell lennünk, kell lennünk és fontos, hogy öm, folyamatosan napirenden tartsuk a mentesítés kérdését, már most megkérhetnénk az ügynökségeket, és most az összes ügynökségre gondolok, nem csak azok, amelyek, azokra, amelyeknek um, különös figyelmet szenteltünk mi, vagy amelyek szerepelnek a számvevőszék jelentésében, tehát mondjuk az ügynökségeknek azt, hogy itt van egy dokumentum, amely elmondja, megfogalmazza számukra, hogy hogyan kezeljük az összeférhetetlenséget. Harmadsorban pedig minden évben véletlenszerűen kiválaszthatnánk három ügynökséget, és az ő esetükben nagyobb részletességgel megvizsgálhatnánk, hogy mi történt a tavalyi év során, illetve az előző év során és az idei év során, így egy jobb áttekintésünk lehetne. Köszönöm szépen, Grászla asszony, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, amiért egy ilyen nagyon fontos és rendkívül érdekes jelentést készített, amelyet amúgy már régóta is kértünk. Jó dolog, hogy végre elkészült. Inesz, talán a következtetéseket még egy kicsit élesebben kellene meghatároznunk, illetve konkretizálni, pontosítani kellene. Szükség van arra, hogy egységes szabályok létezzenek az összeférhetetlenség esetében, pontosan azért, mert akarjuk a szakemberek munkáját, szükség van rájuk. Fontos ezért biztosítanunk azt, hogy ezek a szakemberek az EU jogszabály jogalkotásának dolgozzanak, ne pedig egy adott cég jobb kezeként. Én támogatom a gén technológiát, de úgy gondolom megengedhetetlen, hogy egy-egy ügynökségen belül csak, akár csak fel is merüljön a gyanúja annak, hogy valami nem megfelelően működött, vagy nem tiszta volt a játszma, én tehát valóban úgy gondolom, hogy szükség van a bizottság jogalkotási javaslatára, hogy legyenek egységes szabályok az összeférhetetlenség vonatkozásában, de meg kell vitatnunk azt is, hogy az ügynökségi munkatársok esetében mit jelent az összeférhetetlenség, hogyan néz az ki. Egyébként az Európai Bizottságban is meg kellene ezt vizsgálnunk, és hogyan tudjuk az efféle összeférhetetlenséget megszüntetni, hiszen Mindeznek, mindennek bele kellene kerülnie az Európai Unió tisztviselőnek jogállásáról szóló dokumentumba is. Itt nem az a lényeg, hogy az ipari befolyást, vagy az ipari szereplők, vagy a nem kormányzati szervek befolyását teljesen megszüntessük, hanem a lényeg az, hogy valóban átlátható legyen. Átláthatóak legyenek ezek a dolgok. Én nagyon jónak tartom a jelentést összességében, de aggaszt az, ami benne áll, hiszen arra mutat rá, hogy ez idáig nagyon egyszerű volt a meglévő szabályokat megkerülni. Hogy azt olvassuk a jelentésben, hogy a, sokszor az életrajzokat el sem olvasták, hanem egyszerűen zárt borítékokban ott halmozódnak valahol valamelyik pincében, hát ez aztán elfogadhatatlan. Én azt szeretném tehát, hogy a következtetéseket kicsit ütősebben fogalmazzuk meg. Itt az ügynökségek például élen járhatnának egy megfelelő szabályozás kérdésében, és példát mutathatnának. Jean-Pierre Rodi. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon fontos jelentés, és a megfelelő pillanatban jelenik meg és ugyanakkor olyan időszakban, ahol a korrupció és az összeférhetetlenség kérdése nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió példát mutasson. Néhány megjegyzés. Először is fontos, hogy egy ügynökségenként foglalkozzunk az ügynökségekkel a mentesítésben tehát nem lehet globalizálni az ügynökségeknek a mentesítését. Ennek drámai következményei lennének. Tulajdonképpen, e, amikor egyenként veszik az ügynökségeket, akkor mutatkoznak ezek a hiányosságnak. A második megjegyzés. Eljött az idő arra, hogy jogszabályt hozzunk, és épp ezért szeretném mindenki figyelmébe az, ajánlani Ayala Sander asszony ajánlásait, amelyek kiválóak Harmadik gondolat, a vizsgálat keretébe bele kellene foglalni mindazokat a struktúrákat, amelyek az Európai Unió körül létrejöttek, itt ez vegyes vállalatokra gondolok, a kutatóközpontokra, tehát mind olyan struktúrákra, amelyek egyre messzebb vannak az Európai Uniótól, és meg kell magyarázni a választóknak, hogy a, a és az igazgató tanásoknak, hogy ők az Európai Unióhoz tartoznak, és az Európai Parlamentnak politikai ellenőrzést kell végrehajtani. Ezen kívül egyetértek azzal, hogy legyen európai nyilvános funkció, mert hogyha ezt megfelelően használják és megfelelően fizetik, és így stabil lesz, akkor ez egy valóban független poszt lesz. Tehát bizonyos szinten kell, hogy legyen függetlenség, épp ezért én javaslom ezt a pozíciót, hiszen az összeférhetetlenség kérdését itt lehetne szabályozni. Köszönöm szépen a bizottságtól, meg szeretném kérdezni, hogy szeretnének -e a témához kapcsolódóan valamit mondani. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, eh, elnök úr. Rövid megjegyzéseim lennének. Először is szeretném megköszönni Ajala Szender asszonynak a jelentését hiszen a bizottsághoz hasonlóan ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik. Mi a saját kötelezettségvállalásokkal is foglalkozunk. Jelenleg az év vége e, előtt szeretnénk iránymutatást létrehozni az ügynökségekkel együtt. Már előre haladt ez a munka, megvan az első tervezet, amelyet az ügynökségek igazgatóinak is bemutattuk. És már elkezdtük az eszmecserét az ügynökségekkel, és várjuk a hivatalos válaszukat de mindesetre jól fogadták ezt a dokumentumot. Ebben a dokumentumban olyan iránymutatások vannak, amelyek rámutatnak arra, hogy a szakértő E, vélemények és az összeferhetetlenség kérdését együtt kell kezelni és az összeférhetetlenség legfontosabb eh, eszköze, vagy az összeférhetetlenség elleni harc eh, legfontosabb eszköze az átláthatóság. Ugyanakkor fontos az intézkedéseknek a végrehajtása is. Nyilvánvalóan az ügynökségek függetlenek, mindegyik ügynökségnek saját eh, felelősségét kell vállalnia, és a múltban láthattuk, hogy nagyon sokan így is tettek, a számvevőszék jelentése is azt mutatja, hogy nagyon sok volt az előrehaladás. És az ügynökségek tapasztalataira építünk. Ugyanakkor a fő elv az, hogy mindegyik ügynökségnek meg legyen a politikája az összeférhetetlenség elleni harcra, és épp ezért kockázatvizsgálatot kell végezniük, hiszen különböző ügynökségek ezek, és épp ezért különböző kockázatokkal kell szembenézniük, és különböző összeférhetetlenséggel. Aztán, hogyha ez a kockázatértékelés megtörtént, akkor az ügynökségeknek meg kell vizsgálni, hogy a különböző elveket és az eszközöket, amelyek az iránymutatásban megfogalmazunk, hogyan tudják megvalósítani. Tehát például a figyelemfelkeltő kampányok, a döntéshozatal kérdései ezek közé tartoznak. A célunk az, hogy az év vége előtt ezt a végleges formába öntsük, és épp ezért üdvözöljük a jelentéstevőnek vagy bárki másnak a hozzájárulását ehhez a munkához. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Akkor ezzel le is zártuk nem Még Ines megkapja a szót, hogy zárja le a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat a kollégák részéről. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy felkaroljuk az új ötleteket, amelyeket érdemes felhasználni a jövő szempontjából. Az összeférhetetlenség kiküszöbölése ugye nagyon lényeges pontja a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságunk munkájának is. Köszönöm azt, amit a bizottság képviselője is elmondott, és köszönöm azt a javaslatot, hogy esetleg én is megnézhetem majd a tervezetet, nagy érdeklődéssel várom ezt, hiszen akkor együttműködhetünk annak továbbfejlesztésében. Ami az ütemtervet illeti, az ügynökségek kapcsán a következő az aggályom. Természetesen itt van a semlegesség és a függetlenség feltétele. Ez valóban így van, de vannak különböző felelősségi körök is, illetve van egyfajta anyagi felelősség is, és vannak bizonyos eljárások az összeférhetetlenség megelőzésére. Végeredményben azonban maga az Európai Bizottság is felelős. Persze az ügynökségek elviekben függetlenek kell, hogy legyenek, vannak itt bizonyos kritériumok, itt eh, az ajánlásokat, javaslatokat természetesen át lehet ültetni a gyakorlatba, de az összeférhetetlenség kapcsán is nyilvánvalóan az összeférhetetlenség területén is függ némileg az adott ügynökség az Európai Bizottságtól. Először ezt szerettem volna elmondani. Másodszorban az ütemterv, nem csak az ütemterv szerepel az ügynökségekre vonatkozóan a szövegben, hanem szükség van egy olyan jövőbeni eszközre is, amely az ügynökségekre vonatkozna. Szükség van egy általános keretre ehhez, az Európai Unión megnyilvánuló összeférhetetlenség kezelésére, tehát nem csak az ügynökségekre kell odafigyelnünk, hanem az Európai Bizottság irányítására is többek között. És aztán vannak azok a az externalizált munkák is, ahol sok esetben nemzeti, összefér, nemzeti szintű összeférhetetlenség is kialakulhat. Én ugye saját hazámban szintén szakértőként tevékenykedtem, úgyhogy tudom, miről van itt szó. Tehát amint az általam említett feladatokat megoldottuk, tehát ütemterv, ügynökségek összeférhetetlensége, stb., érdemes lenne tehát általánosabban is foglalkozni a kérdéssel, és általános keretet meghatározni az európai szervek grémiumok számára az összeférhetetlenség kezelésére. Ezzel megnyílna a lehetőség azelőtt is, hogy végre megerősítsük a polgárok bizalmát, az ügynökségekbe, európai intézményekbe vetett bizalmukat. Főként ilyen viharos idők esetében van erre nagyon nagy szükség. Együttműködünk különböző szakemberekkel, stb. De fontos, mindig fontos, hogy a polgárok mindenkinek az érdekeit átlássák, azonosítani tudják, és természetesen nekünk és a döntéshozatalunk alkalmával gondoskodnunk kell arról, hogy lehetőség szerint független semleges személyek segítségét kérjük ehhez. Köszönöm szépen én ezt Ayala Sender jelentéstevünknek. Ezzel most ezt a nagyon fontos pontot lezártuk, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amely a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kiküldetése Kaliningrádba. Jan Mulder a jelentéstevőnk. Jan, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy előrébb hozták ezt a napi rendi pontot, ugyanis nagyon rövid idő múlva el kell mennem. Nagyon várom ezt a, a látogatást. Európa ezen része nagyon érdekes, és én magam még sosem jártam arra. Ugyanakkor vannak már olyan kérdések, amelyet megemlítettek a dokumentben. A szolgálatoktól és a bizottságtól csak azt kérem, hogy minél gyorsabban tájékoztassanak velünk a szükséges információkat illetően, mivel ez számomra egy ismeretlen terület, és mivel nem emlékszem jelentésekre ezzel kapcsolatban, de hogyha valóban van eh, a cigaretta eh, csempészettel kapcsolatban eh, ilyen jelentés, akkor szeretnék minél nagyobb, szélesebb körű tájékoztatást kapni erről a bizottságtól. 1991 óta körülbelül 100 millió euró költöttünk az Európa ezen részére. Ez azért egy elég jelentős összeg, és szeretném tudni, hogy mire költötték ezt a pénzt. Nem tudom, hogy a számvevőszéknek van-e ilyen jelentése. Ha igen, akkor kérem, küldjék el nekem ugyanis én szeretnék úgy odaérkezni, hogy e, minél szélesebb körű tájékoztatásban részesültem, hogy a megfelelő kérdéseket tehessem ott fenn. Kösz, fel. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Van-e a bizottság részéről új információ? Salvador Katániát és Alejandro Ekensvélet szeretném köszönteni. Ki szeretne hozzászólni ehhez a ponthoz? Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Persze, eh, megadhatjuk azt a tájékoztatást, amelyre kérdezett, tehát hogy milyen fajta projekteket eh, támogattunk. Így mi is szeretnénk, hogy minél jobban fel legyenek készülve erre a eh, küldöttségi látogatásra, és a Kaliningrádi látogatások során a projekt kedvezményezettei is akár jelen lehetnek, és természetesen bármi mást, amit szeretnének megbeszélni, azzal kapcsolatban minden segítséget megnyújtunk. Köszönöm szépen. Más kére szólt? Igen. Ján, sajnos én nem tudok erre az útra elmenni, pedig nagyon érdekelne, de más feladataim vannak itt a parlamentben. De ha visszagondolok, amikor én az oroszországi delegációnak a tagja, elnöke voltam, akkor jártunk Kaliningrádba, és beszéltünk a csempészetről, azokról a problémákról, amelyeket a határ okozhat, és akkor talán ez ezzel kapcsolatos jelentést is megnézhetnéd. Köszönöm szépen, szeretném még valaki hozzászólni? Van-e más megjegyzés? Nincs, úgy tűnik, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. Ján, szeretnél még egyszer szót kérni? Zárásképpen. Valaki még hozzászólna. Az Olaf részéről kérnek szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az Olaf részéről szeretnénk elmondani, hogy a Kaliningrádi régió nagyon érzékeny terület, egy bizonyos cigarettafajta elállítása kapcsán. A Baltiskaya Tabaknaya Fabrika orosz cég gyártja ezt a cigarettát. Nagy részét export célra gyártják ennek a terméknek, de statisztikákból kiderül, hogy 2005-ben 1 millió ilyen cigarettát a tagállamokban elkoboztak, mi 2008-ban már 308 szál cigarettát koboztak el ugyanebből a termékből. 2011-ben Magyarországon, Lettországban, Litvániában és Svédországban, valamint Németországban és Cseh köztársaságban is nagyon elterjedt volt ez a termék. A legfőbb probléma ezzel a termékkel az, hogy bár jó minőségű, de nagyon alacsony az ára, az oroszok többször is azt válaszolták a mi együttműködési kérelmünkre, hogy exportcélra állítják elő ezt a terméket, tehát nem sértik meg Kaliningrád területén a vonatkozó megállapodásokat, de úgy gondoltuk mi az Olaf részéről, hogy fontos ezt megemlítenünk, főként az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértése miatt. Úgy gondoljuk, fontos ennek a terméknek a további terjedését monitoroznunk a belső piacon, bár egyre inkább háttérbe szorul ez a probléma, azért még mindig jelentősnek tekinthető. Köszönjük. Két, még két hozzászólónk van, Inge Gressle. Köszönöm szépen. Milyen szerepet játszik a Niningrád a dohánytermékek csempészetéhez. Az Olafnak van ott egy munkatársa Kaliningrádban, és én szeretnék találkozni ezzel személyen, illetve jó lenne, ha találkoznánk vele. Köszönöm, hogy az elnök a bizottság tud azonnali választ adni esetleg erre a kérdésre. Kattáni, jó úr, parancsoljon. Igen, van egy együttműködésünk Oroszországgal, egy közös megállapodás alapján a vámügyekben, és az elmúlt időszakban már kértük az orosz vámhatóságtól azt, hogy ebben a témában működjünk együtt. Kaliningrádban legális a gyártás, két dohánycég van, amelyek Jinling cigarettát állítanak elő a Kaliningrádi térségben és ezeket legfőképpen exportra állítják alá, természetesen miután ha különböző harmadik országokba szállítják ezt a cigarettát, az Európai Unió um, piacán landolnak végül. Köszönöm, Lan Ján, parancsolj! Amikor én információt kértem, akkor ezt említettem a titkárságnak is, a Stász kolléga javaslat is nagyon hasznos, uh, néhány évvel ezelőtt készített egy jelentést, jó lenne, ha ezt megkaphatnánk, és a bizottság úgy reagált, hogy erre lehetőség van, viszont az Olaf nem jutott eszembe, de természetesen üdvözöljük az Olaf részvételét ebben a munkában, és várjuk tőlük is a hasznos anyagokat, mielőtt ellátogatunk Kaliningrádba, tehát támogatom az Olafot abban, hogy juttasson el hozzánk eh, anyagokat, hogy ezt beletessük majd a misszió dossziéjába. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel a témát lezárhatjuk. Köszönjük szépen az Olaf és a bizottság képviselőnek jelentétét, jelenlétét. El fogjuk még juttatni az utazással kapcsolatos anyagot, és ez a rövid eszmecsere is azt mutatta, hogy a Kaliningrádi delegációnak igenis van értelme és reméljük, hogy ők majd felvilágosításra tudnak szolgálni. Ezzel elérkeztünk a hivatalos napi rendi pontok végéhez. Holnap 9-kor folytatjuk az ülést, és a 9-es ponttal fogjuk kezdeni a munkát, mégpedig a szavazással. Köszönöm szépen a munkát! A koordinátoroktól kérdezem, hogy folytathatjuk-e a munkát a koordinátorok ülésével, akik nem vehetnek részt ezen az ülésen, kérjük, hogy távozzanak a teremből. Vannak-e póttagok például a teremben? Nincsenek. Could you, could you, uh... Ja, ja. Äh, ich, ich, schlage.